elfogadtuk a módosítókat a napi rendel kapcsolatban. Kedden a frakció kérésére David úr és Siviec úr európai szomszédságpolitikai jelentésével kapcsolatban. Nos, ez a téma